was the wrong thing. Okay, so dear colleagues, uh, I think we should start. Kedves kollégák, úgy vélem, hogy itt az ideje megkezdenünk a műhely munkát. Üdvözlök mindenkit az ebédszünetet követően. Úgy látom, mindenki visszaért. Tisztelt kollégák, tisztelt parlament, nemzeti parlamenti képviselők, Örömmel üdvözlöm Önöket a műhely munkánk keretében. Nagyon fontos workshopról van szó, melynek célja az emberkereskedelem megelőzése. Ez a témakör nem gyakran áll előttünk, azonban nagyon fontos dolgozni, feldolgozni ezt a témakört is. A workshop célja az, hogy a döntéshozókat és a nemzeti parlamenteket, valamint az Európai Parlamentet egy közös platóra összehozza, annak érdekében, hogy megosztassák egymással a tapasztalataikat a migrációval és az emberkereskedelemmel kapcsolatban, annak érdekében, hogy a jelenlegi szükségleteket határon túlnyúlóan eh, le tudják fedni, segítséget, támogatást tudjanak nyújtani az áldozatoknak, ahol ezekre szükség van. A legutóbbi bizottsági jelentés szerint mely bemutatja, hogy az emberkereskedelem megelőzése területén milyen előrelépések történtek 2016-ban. Nagyon komoly bizonyíték van arra, hogy a migrációs válságot sok bűnszervezet is kihasználja, visszaél vele, annak érdekében, hogy ennek keretében pont a legsérülékenyebb csoportokat, nőket és gyermekeket, nők és gyermekek helyzetével érjenek vissza. Hogy a számokról is beszéljünk, 15.684 áldozatról van szó. Ez mindössze egyetlen éven belül történt, 2013 és 2014 között. Ennek keretében munkával kapcsolatos szexuális jellegű kihasználás és visszaélés történt, illetve még szervkereskedelemre, tört, szervkereskedelemre kapcsolatos eset is. Örülök azonban, hogy itt köszönhetem körünkben kollégánkat az Európai Emberkereskedelem elleni ügynökségtől, Szakajáló asszonyt, Üdvözlöm itt mellettem a katedrán. Miért megadnám neki a szót, önök is tudják, hogy beismerhetnem kell a szabályokat. Önök is ismerik a szabályokat. Morales úr is elmondta önöknek az első vita során. Az általa felállított szabályok következő. Két képviselő kaphatja meg a nemzeti parlamentek részéről a szót, és az Európai Parlament részéről egy képviselő. Azt hiszem, hogy elegendő időnk van mindenkinek hozzászólni, maga a szabály jól működik. A nemzeti parlamentek képviselői és az Európai Parlament képviselő is két percet kap a felszólalására. Most pedig átadom a szót kollégámnak, aki 15 percet kap a hozzászólására. Kérem, Szakajádó asszony, ne kapja a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönöm szépen az Európai Parlamentnek ezt a meghívást. Zoli Szakajádó vagyok, az Európai Unió emberkereskedelem elleni hivatalának koordinátora vagyok. Új mandátumot kapott ez a hivatal 2011 után, melynek célja, feladata az, hogy stratégiai, szakpolitikai iránymutatást nyújtson az Európai Uniónak az emberkereskedelem elleni szabályozásában. Az emberkereskedelem az alapvető emberi jogok nagyon súlyos megsértése, ugyanakkor nemzeteken átnyúló veszélyt jelent. Transznacionális jellegű bűnszervezetek szervezett bűnözés keretében megy végbe, amelyet a szükséglet és a magas profitok hajtanak előre. Ahogyan Ernst asszony már említette, az első előrelépési jelentés, melyet a bizottság a 2013-as 14-es időszakra már közzétett, majdnem 16 ezer áldozatot regisztráltunk, akik az emberkereskedelem áldozatává váltak. Ezek a regisztrált áldozatok, akik valamilyen formában kapcsolatba kerültek a hatóságokkal, de jó okkal gondolhatjuk azt, hogy az áldozatok valós száma ennél jóval magasabb az Európai Unióban. És pontosan tudjuk azt, hogy a statisztikai adataink nem mindig tudják pontosan visszaadni a konkrét valóságot az emberkereskedelem áldozatai szempontjából sem, főleg a jelenlegi migrációs környezetet figyelembe véve. Érdekes az, szeretném megemlíteni önöknek, hogy a regisztrált áldozatok 65%-a Európai Uniós állampolgár. Itt pedig ki kell emelnünk azt, hogy az emberkereskedelem problémája a migrációs válság előtt is létezett, és a későbbiekben is még jó sokáig létezni fog. Nem újdonság. A tény azonban az, hogy a jelenlegi migrációs és menekült válság felnagyítja az emberek sérülékenységét. Erre később még visszatérünk. Ahogyan említettem, annak érdekében, hogy jobban átlássák a nagy képet, a kihasználás, az emberek kihasználásának leggyakoribb esete a szexuális visszaélés, amelyeknek keretében a legtöbb áldozat nő és lány. Ezt követi a 21, maga 21 százalékos arányjal a munka jellegű emberkereskedelem, ahol a férfiak és a fiúk dominálnak. Emellett látunk még szervkereskedelem célú emberkereskedelmet, közvetített bűnügyi, közvetített bűncselekményekre vonatkozó emberkereskedelmet és egyéb alfajokat is. Nem túlzás azt mondani, hogy az Európai Unió összeállított egy olyan jogi keretet, amely nem csupán átfogó, de szerencsére az áldozatokat helyezi a középpontba. Az emberkereskedelem ellen irányelv új eszköz. Ez volt az első eszköz a bűnügyi jogon belül, amely a Lisbon szerződés követően ezen a területen létrejött. A jelen parlament is nagyon sokban támogatta ezen dosszié előrejutását, és ezért szeretnénk hálánkat kifejezni ebben a kérdésben. Ez az irányelv állítja fel magát a keretrendszert. Egy olyan eszközről van itt szó, amelynek keretében közösen definiálhatjuk a bűncselekményt, közös szankciókat tudunk felállítani, a nemekre, a, gyermekekre is külön figyel, és az áldozatot helyezi a középpontba. Nem régen, decemberben adtuk ki az első transpozíciós jelentést ezen irányelvre vonatkozóan. A szerződések őreként az Európai Bizottság ellenőrizte, hogy milyen mértékben ültették át az irányelvet a tagállamok a nemzeti jogalkotásokba. Örömmel közlöm, hogy minden tagállam elősegítette az irányelv transpozícióját, ezért a továbbiakban a konkrét helyes felhasználását fogjuk vizsgálni. Azonban azonosítottunk olyan területeket, ahol még igenis szükség van további erőfeszítésekre, annak ellenére, hogy az Európai Unió 28 tagállama már megtett számos jogi lépést. Olyan területeken van még szükség előrelépésre, mint például a gyermekekre vonatkozó konkrét védelmintézkedések. A gyermekkor felismerése és azonosítása, az áldozatok azonosítása és védelme a jogi eljárás előtt és után, az áldozatok kompenzációja például ezen témák köré tartozik. Emellett intézkedésekre van szükség még a családok támogatására is. Az Európai Unió emberkereskedelme eh, szembeni szakpolitikájának eh, kerete ezzel lassan a vége ezért, és éppen az a dolgozunk, hogy a 2020-at követő rendszert is kidolgozzuk. Az emberkereskedelem számos más szakpolitika területtel összefügg, például a globális biztonsági stratégiával, vagy az európai menekültügyi és a biztonsági napirenddel is, számos más kérdéskörről is. Az emberkereskedelem emellett a nemrégiben Valettában rendezett ülésen is központi téma volt, ahol az egyik prioritási területként terül, jelent meg, Ennek ráadásul a nem Európai Uniós országokkal való külső együttműködésre helyezve a hangsúlyt. Ahogyan korábban említettem, azt látjuk, hogy az emberkereskedelem tovább gyengítette a már gyenge helyzetben levő emberek helyzetét. A migrációs válság pedig még, még inkább hozzájárul ehhez, kiszolgáltatja az embereket a skrupulózus bűnszervezeteknek. A két hónappal ezelőtt kiadott jelentésben látható, hogy az emberkereskedelmi útvonalak nagy része megegyezik a migrációs útvonalakkal. Az érkező emberek száma a kísérő nélküli kiskorúak száma is folyamatosan nő. Szívesen bemutatom önöknek az Olaszországban elérhető statisztikai adatokat, amelyek jól bemutatják, hogy milyen szintű a probléma. Az IOM és az UNICEF alapján a 2014-15-ös időszakban Olaszországba 300 százalékkal nőtt meg a nigériai áldozatok, Nigériából érkező áldozatok száma. Ezeknek az embereknek kb. a fele kísérő nélküli gyermek volt. Az olaszországi IOM emellett azt becsüli, hogy a nigériai nők 80%-a, akik az Unióba érkeznek, emberkereskedelem áldozatai, kifejezetten szexuális kihasználás céljából szállítják őket ide. Új trendeket látunk tehát, olyan áldozat hullámok érik el Líbiából Olaszországba a partjainkat, amelyek egészen újak. Ugyanakkor továbbra is látunk nagyon sok úgymond hagyományos emberkereskedelmi útvonalon érkezőt. Nagyon sokan használja, használnak repülőgépet, és a közép-mediterrán útvonalat is egyre többen. Az emberkereskedelmet több tényező is előrehajtja. Az egyik a profit, másik például a szükséglet, az igény. Sok ezek közül nem is kapcsolódik a migráció jelenségéhez. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az emberek kétségbeesése, a migránsok és a konfliktusok elől menekülők kétségbeesése kihasználható arra, hogy éppen ilyen emberkereskedelmi rendszerekbe vonják be őket a bűnszervezetek. Az Európolnál azt látjuk, hogy az emberkereskedők egyre jobban kihasználják a tagállamok menekültügyi rendszereit, azon rendszereket, amelyeknek a célja pont az volt, hogy megvédje a konfliktusoktól menekülő embereket. A bűncselekményt elkövetők pont ezeket használják ki, annak érdekében, hogy az emberkereskedelemben bevont eladott emberek ezen keresztül juttassanak be az Európai Unióba. Fontos kiemelni, hogy a közös európai menekültügyi rendszer fényében az emberkereskedem áldozatait kiemelten veszélyeztetett kategóriaként kezeljük. A közös menekültügyi rendszer felülvizsgálata fényében is különleges kategóriaként jelennek meg, akinek különleges igényeik vannak. És ez szerencsére megjelenik az átdolgozott dokumentumokban is, így az eljárásokra vonatkozó irányelvben és a Dublin 3 rendeletben is ahol muszáj figyelmet szentelnünk ennek a kérdéskörnek, főképp a gyermekek kérdésének, és az ő legjobb, legfőbb érdekeik felmérésének. Ebből a szempontból azt láthatjuk, hogy az emberkereskedelem valóban kapcsolatba hozható a menekültügyi rendszerekkel az, e- és az európai menekültügyi támogatási osztály jelenleg már ott áll, nagyon közel áll ahhoz, hogy egy konkrét eszközt létrehozzon, véglegesítsen, amelynek segítségével felismerhetik és kezelhetik az áldozatokat a nemzetközi emberkereskedelem részéről. Ez az eszköz olyan kétlépéses megoldás, amely távolról is alkalmazható, azonban néhány helyi képzést is magába foglal. Emellett internetes alapú képzési eszköz is rendelkezésre áll, szintén az EASO által kifejlesztve, a különleges igényel rendelkező áldozatokra vonatkozóan és felismerésükre vonatkozóan, itt megtalálhatóak az emberkereskedem áldozata is. A Frontex számos kézikönyvet hozott ki a képzésre vonatkozóan, amelyel a helyszíni szakértőket tudják kiképezni, annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban fel tudják ismerni az emberkereskedelem potenciális áldozatait az emberek között. Mindez az információ egyébként elérhető az emberkereskedelem elleni websájton is, amely a bizottság egy horizontális weboldala. Itt megtalálható az összes publikáció, eszköz, esetjog, minden dokumentum, amire szükség lehet. Egy másik új fejlemény, melyre sor kerül 2017-ben, a Schengeni információs rendszerhez kapcsolódik. Tudjuk azt, hogy nagyon sok gyerek veszik el, nehéz őket azonosítani, nehéz őket megtalálni. A Schengen információs rendszer revíziója keretében ezért sor kerül egy új eszköz kifejlesztésére is, egy olyan új eszközt vezetünk be a rendszerbe, amelynek segítségével egyértelműen kategorizálható egy eltűnt személy kontextusa, referenciákat illeszhetünk be például kísérő nélküli kis, kiskorúakra vonatkozóan, illetve emberkereskedelem áldozataira vonatkozóan is. Erre 2017 során még sor kerül. Engedjék meg, hogy hozzátegyem, hogy mindez nagyon fontos, de sajnos túl későn érkezik mindez a támogatás. Ezek az azonosító eszközök, a képzések, a tréningek, ezek a mechanizmusok, mind azután érkeznek el ide hozzánk, miután az áldozat már áldozattá vált. Számukra ez már túl késői beavatkozás, ezért véljük úgy, hogy nagyon fontos a prevencióra, megelőzésre koncentrálnunk erőinket. Mi is tudjuk, és az önök figyelmét is felhívnám arra, hogy az emberkereskedelem nagyon profitábilis bűncselekmény nem túlzás azt mondani, hogy igény által, igények által kiváltott bűncselekmény, de az óriási profitok is erőre hajtják. Az Europol úgy becsüli, hogy mintegy 29 milliárd eurót tesz ki az emberkereskedelem globális profitja. És ebből több mint 25 milliárd a szexuális kihasználás célú emberkereskedelem része. Próbálják meg elképzelni ezt az óriási számot. Ez azért is fontos, mert hogyha szeretnénk megelőzni ezeket a bűncselekményeket, akkor ezeket a pénzeket kell nyomok követni. Ezeket kell figyelni. Ezeket a bűncselekményeket át kell alakítanunk alacsony kockázatúból magas kockázatúvá, ahol az emberkereskedők végre észrevehetik, hogy ez nem előnyös nekik. Az emberkereskedem egyébként nem csak a kereskedőknek juttat profitokat, hanem a jogi rendszereknek, a jogi szektoroknak is az egyes gazdaságokban. Nem csak az üzleti szektorra gondolok itt, hanem konkrét jogi vállalkozásokról is szó lehet. Gondoljunk az ellátási láncra, az egyedi felelősségünkre, mint fogyasztók. Itt ki kell emelnem, hogy az Európai Unió emberkereskedelem elleni irányelve prevenciós részt is tartalmaz, a tagállamokra jogi kötelezettséget hárít annak arra vonatkozóan, hogy lecsökkentsék az igényt az emberkereskedelem gyümölcseire. Ez volt az első előrelépési jelentés fókusza ugyanis fontos volt látnunk, hogy a tagállamok képzéseket indítanak arra, hogy az áldozatokat megfelelően fel lehessen ismerni, azonban nem vagyunk benne biztosak, hogy ez megfelelően össze van kapcsolva a prevenció kérdésével. A listákon belül a legfontosabb azon intézkedések, hogy bűncselekményé, viszonyít, bizonyít, bűncselekményé tegyünk minden olyan intézkedést, amelynek keretében valaki tudtával részt vesz az kereskedem előnyeinek kielvezésében. Minden ilyen embert e, bíróság elé kell állítani. Az irányelv alapján a bizottságként be kellett nyújtanunk egy e, jelentést a már fennálló nemzeti jogszabályokról, amelyek kriminalizálják az emberkereskedelem előnyeit kielvező minden személy helyzetét. Ideig még csak tíz tagállam vezetett be ilyen kriminalizációs jogszabályokat, amelynek keretében kriminalizálható mindenféle kihasználás élvezőinek helyzete. Azt láthatjuk, hogy a különböző jogi megközelítések sajnos nem segítenek a bűncselekmények megelőzésében, az ilyen nagyon különböző jogi gyakorlatok különbözősége pont az, ami elősegíti az emberkereskedelem felvirágz, felvirágzását. Az emberkereskedők nagyon is ügyesek és kreatívak az ilyen kiskapuk vagy a jogszabályok közötti különbségek kihasználásában. Azt láttuk az elmúlt években, hogy hátrányosan érinti az egész folyamatot. A, nincsenek intézkedéseink uniós szinten, amelyel biztosíthatjuk azt, hogy a, az emberkereskedelmen résztvevőket kriminalizálják, akkor ezzel lehetséges, hogy a büntetlenség kultúráját tartjuk fenn a jövőben is. Nem fogok részletekbe menni, a jelentést talán önök is megkapták, a parlamenti kollégáknak ugyanis köröztete volt, de a weboldalunkon is elérhető. Ebben megtalálhatóak a rendelkezésre álló intézkedések és megközelítések, melyeket használhatunk. Mi azt mondjuk, hogy elengedetlen fontosságú, és nagyon sürgős szükség van arra, hogy foglalkozzunk a megelőzéssel is, hogy foglalkozunk azzal a tényel, hogy az emberkereskedelmet az igény hajtja, és azzal is, hogy az emberkereskedelem egyik legfőbb faktora az óriási profit. Azt látjuk legfontosabbnak, hogy az áldozatokat valódi jogokkal rendelkező emberként kezeljük. Ezeknek az embereknek jogaik, jogosultságaik vannak, és emellett biztosítanunk kell azt, hogy akik eh, kihasználják az emberek sérülékenységét, veszélyeztetettségét, azt, hogy eh, hátrányos helyzetben vannak, azok az emberek, akik pont eh, a konfliktusok elől menekülnek, tehát, hogy ezek, az ezzel visszaélőket valóban bíróság elé állíthassuk. Erre, ennek most van az ideje, ezt most kell megtennünk. Itt most abba is hagyom, amennyiben bárkinek kérdése vagy hozzászólása van, akkor örömmel válaszolok rá. Köszönöm. Thank you very much for this very good... Köszönöm szépen ezt a kiváló bevezető előadást. Most van elég időnk arra, hogy ezt meg is vitassuk, kérdéseket tegyünk fel. Georgios Panis úrral kezdjük Görögországból. Köszönöm szépen. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy a korlátozások és jogi tiltások azt mutatják, hogy igazából, ha sikeresek akarunk lenni, akkor ezt a problémát az út másik végén, a kiindulási ponton kell megoldani. Lesbosban azt láttuk 2015 folyamán, a Lesbos egyébként egy nagyon fontos megálló pont volt az Európai Unióba érkező menekülteknek, és volt egy Görögország-Törökország közötti egyezmény, ami ből nagyon világosan kiderült, hogy mi történik. Görögországban 2015-ben óriási mértékben megnövekedett a menekültek létszáma. Olyan emberekről volt szó, akiket a regisztráció után engedélyt kaptak arra, hogy tömegközlekedése vagy közösségi közlekedése az égei tengeren tovább utazzanak. Ennek nagyon komoly gazdasági következményei voltak arra a területre nézve, amely befogadta ezeket a menekülteket. És elmondhatom azt, hogy nagyon sok ember, aki ezekre erre az útra elindult, nagyon gyakran az emberkereskedők kezébe került. De hogyha enklávékban helyezzük el ezeket az embereket, akkor gyakorlatilag rá kényszerítjük őket arra, hogy bármilyen úton, módon megpróbáljanak onnan kijutni, és az égei tengeren tovább utazni, Görögország külső határaira, és onnan tovább próbálkozni. Az emberkereskedelem áldozatai általában szexuális visszaélések áldozatai egyben, a jogi keretet nagyon komolyan megerősítettük. Ez a jó aspektusa a dolognak. A rossz oldala viszont az, hogy a görög börtönök rendkívül túlzsúfoltak. Nagyon sok rendkívül fiatal külföldi tölti meg most a görög börtönöket. És még egy utolsó megjegyzést, ha megengednek. Görögországban megpróbálunk egy sor különböző intézkedést megvalósítani, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. De amit nem értünk, az az, hogy gazdasági elszigeteléssel tudnánk csak ezeket az embereket az emberkereskedelemről lebeszélni. Jugó Evola a következő hozzászóló. Reménykedik benne az elnök azt mondja, hogy jól ejtette a képviselő nevét. Jól ejtette, elnök asszony, köszönöm szépen. A helyzet megoldásának a kulcsa az abban rejlik, hogy információt adunk, hogy az információ eljut arra a helyre, a kiinduló pontra, ahonnan elindulnak ezek az emberek Európa felé. Én is 12 éven keresztül menekültökkel, menedékkérőkkel dolgoztam, egy, és azt tapasztaltam, hogy a legtöbbjük nem igazi menekült, hanem gazdasági okokból indultak útnak. Általában nincsenek nagyon fejlett készségeik, nincsenek magasan képzett emberek között, ez, közöttük ezért alacsony az alkalmazhatóságuk. Több tízezer eurót fizetnek ki az emberkereskedők és embercsempészek részére, hogy eljutassák őket Európába, azért mert az otthonukban nem jutnak munkához, de mivel Európában sem jutnak legális munkához, nagyon gyakran a szürke vagy a fekete gazdaság szípantja fel őket. Ezért egy masszív tájékoztató kampányjal kellene kezdenünk a származási országokban, hogy ezek az emberek ne is induljanak el Európa felé. Fel kéne hívni a figyelmüket a veszélyre, a szexuális ki, ö, használásra, a rabszolgasorba taszításra. Az embercsempészek, emberkereskedők hazudnak ezeknek az embereknek. Azt mondják, hogy ó, hát nagyszerű, a Kánaán vár benneteket ezekben az országokban csodálatos munkákkal, és ezt hiszik el. Csak úgy tudunk segíteni rajtuk, hogyha egy nagyon komoly információs kampányjal a származási országokban meggyőzzük ezeket az embereket arról, hogy amit hallanak, az hazugság, és nem érdemes elindulniuk. Köszönöm. Lord Soleil az Egyesült Királyságból a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Nagyon fontos ez a terület, a biztonság és a rendőri aspektus rendkívül fontos marad, de szeretnék a kísérő nélküli kiskorú migráns gyermekekre kitérni. A Lordok házában elfogadtunk erről egy jelentést, egy nagyon fontos jelentést, és egy pontot szeretnék ezzel kapcsolatban hangsúlyozni. Meghallgattunk nagyon sok embert, és az egyik dolog, ami világosan kiderült, hogyha egy kísérő nélküli kiskorú mellé egy gondozót kinevezünk mindjárt az elején, egy olyan embert, aki nem tűnik el azonnal, akkor körülbelül tízezer vagy húszezer ezer migráns gyermek, akik csak el, úgy egyszerűen eltűntek, nem tűnt volna el. Nagyon sok gyermeket szexuális visszaélésekre használnak, vagy más hasonló borzalmakat kell átélniük. Délben beszéltem egy német bíróval, aki azt mondta, hogy náluk van egy ilyen gondozói rendszer, konkrétan kineveznek egy felnőttet, aki felelős ennek a gyermeknek a jólétért, és nyomon követi a sorsát. Ez legalább egy módja lenne annak, hogy megvédjük e szörnyű emberkereskedelemtől a gyermekeket. Ez után következhet majd a rendőri fellépés és a gengek megtörése. Köszönöm szépen. Egy kérdés és egy kívánság érkezett Páres úrhoz nem volt mm, tökéletes a tolmácsolás, ezért meg tudnám ismételni a beszédét. ...2015 tös periódus ban ezek az emberek tömegközlekedéssel utazhattak, épp úgy, mint bármilyen más Európai Uniós állampolgár. Csak úgy jegyet vettek, olcsó jegyet, mint bárki más. Ezt mondtam, ezt meséltem el. Aztán a gazdasági aspektusokra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy a jogszerű utazás hogyan van biztosítva ezeknek az embereknek. Pont fontos volt ez a pontosítás. Az észt képviselő következik. Köszönöm szépen. Az emberkereskedelm kereslet alapú, ez egy feltételezés, de én ebből indulnék ki, és nem csak öm, büntények céljára, és szexuális visszaélésre határ, használják ki az emberkereskedelem áldozatait, hanem nagyon gyakran egész egyszerűen a gazdasági migránsok is ugyanazokat a beutazási módszereket használják, az emberkereskedők szolgálatait. És aztán a szolgáltatóiparunkban, a mezőgazdaságunkban, az iparunkban helyezkednek el, ruhákat varnak, gyümölcsöt szednek, manikűröznek. Akár az itt ebben a teremben ülők körmeit is ilyen emberek csinálták meg. De amíg az emberkereskedelem profitot termel, amíg itt Európában piszkos, veszélyes munkát készek vagyunk elvégeztetni illegális migránsokkal, és nem vagyunk hajlandóan ezekért a piszkos és nehéz és veszélyes munkákért méltó fizetést adni, addig fent fog maradni ez a helyzet. Az emberek szabad mozgása helyett, ami egy nagyon szép koncepció, a fizetések szabad mozgását hoztuk létre, és ezt használják ki az emberkereskedők. Ahhoz, hogy ezt a borzasztó helyzetet, a bűnügyi hálózatokat felszámolhassuk, gazdasági fellépésre van szükség arra, hogy a fizetéseket, a munkaügyi garanciákat és a munkakörülményeket javítsuk. Az emberkereskedelemnek csak akkor tudunk véget vetni, hogyha a keresletet, a rabszolgaság elleni iránti keresletet szüntetjük meg. Most pedig Trucsek úr kap szót. Szlovéniából. Köszönöm szépen. A saját nyelvemen is felszólhatok. Igen. Balti kollégám valami nagyon fontosra mutatott rá. Az új valódal nagyon gyakran azt mondja, hogy az Európai Unió akkor maradhat fenn, hogyha a szociális unióvá válik, különben szétesik. Fontos, hogy kettős visszaélésről beszélünk. Egy oldalról a bűnügyi hálózatok élnek vissza a szlovén GDP háromnegyedénél is több hasznot hajtanak a tevékenységükkel. Másodszorban a visszaélést mi követjük el, ahogy arra az előttem szóló is rámutatott. Szlovénia kisország. De gyorsan eljutottunk arra a következtetésre, hogy ez a probléma hasonló a környezetvédelemhez, csak határokon átnyúló módon oldható meg. Szlovéniának korlátozottak a forrásai. Szlovénia és a szomszédos országokban is a civil szervezetek sokkal több ismeretre, tudásra tettek szert a kérdésről, mint a politikusok. Ezt a tudást fel kellene használni, és erre kéne építeni. Az Egyesült Királyságbeli kolléga is nagyon praktikus példát hozott a gondozóra, a gondozói rendszerre. Amikor az emberkereskedelemről beszélünk, hogyha meg akarjuk akasztani ennek a fejlődését, akkor a teljes láncolatot meg kell szüntetnünk. Ez azt jelenti, hogy kulturális gyakorlatok ellen is fellépünk, amelyek nem elfogadhatóak. Például a roma közösségekben élő kiskorúak helyzetét javítjuk. Ezt a kihívást csak akkor tudjuk megoldani, hogyha holisztikus megközelítést alkalmazunk. Nagyon fontos, hogy a politikusok sokat tanuljanak a civil szervezetektől. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, mondja az elnök asszony. Ezzel a felszólalók listáját lezártuk. Még van időnk, úgyhogy kérdezem, hogy van-e más, aki szeretne hozzászólni. Sok kérdést tettünk fel az előadónkhoz is. a nemzeti parlamentek képviselőit kérdezem, hogy kívánne még valaki hozzászólni. Ha nincs felszólalási kérelem, akkor nekem, mint európai parlamenti képviselőnek is van néhány kérdésem. Mit, hogyan lehetne az emberkereskedelmi elem elleni irányelvet tagállami szinten végrehajtani. Hol vannak a legnagyobb hiányosságok, mely országok azok, amelyek nagyjából jól haladnak, és mely országokban van szükség több munkára. A másik a szervkereskedelem. Ez egy szörnyű dolog, például Koszovóban és más országokban is látunk erre példát. Tudna esetleg pár szót szólni még arról, mennyire releváns az önök tanulmánya szempontjából ez a problematika? A harmadik pont pedig, csak elismételni tudom, amit az egyik előttem szóló szólt, a munkaügyi kizsákmányolás. Mely területeket érint leginkább? ha esetleg erről tudna pár szót szólni. Még valaki esetleg? Parancsoljon. Köszönöm szépen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy most, hogy a balkáni útvonalon lezárták a határokat, megnövekedette az emberkereskedelem ebben az európai régióban. Bármi más kérdés, vagy e, észrevétel? Akkor ismét önnek az előadónknak adom meg a szót, parancsoljon. Thank you, Madam Chair. You're giving... Nem szépen, elnök uh, asszony. Talán további ö, uh, információt szolgáltatnék a legújabb eredményeinkről. A legutóbbi tendeket szeretném ismertetni. 2016 májusában a bizottság az első előrehaladási jelentést jelentette meg az emberkereskedelemmel kapcsolatban, és a tagállamoktól származó információ és a civil társadalom információi alapján új trendeket állapítottunk meg. Röviden megfogalmazva azt láttuk, hogy növekszik a gyermekkereskedelemnek a száma, egyre inkább áldozatok a gyerekeik, és újfajta kizsákmányolás formákat is láttunk Például a kényszerházasságok vagy a falházasságok számának a növekedése. Aztán sokfajta formáját látjuk a kizsákmányolásnak, például, hogy mentális és pszichológiai problémákkal, mentális problémákkal rendelkező gyermekeket vagy gazdasági, vagy pedig szexuális szempontból kizsákmányolnak. Aztán aztán munkavégzés szempontjából is kizsákmányolják a gyerekeket. Egyre több nőt látunk az ilyenfajta kizsákmányolás formájában, és a háztartási munka munkában lévő nők száma egyre növekszik, és ezzel a problémával nagyon nehéz foglalkoznunk. Mert ez az ágazat elsősorban ugye a nőket érinti. Vannak olyan ágazatok, elnézést kérek, amelyek magas kockázatokat hordanak magukban, például az építési, a kulturális, vagy más ágazatokban, ahol elsősorban az emberkereskedelem eseteit látjuk. Fontos rámutatni, hogy az, e, a különböző információk az Aurora-tól kapott adatok alapján egyetlen Európai Uniós ország sem érintetlen ezzel a problémával. Világos, hogy e, fontos, hogy egy EU e, eszközt találjunk ennek a problémának a megoldására, méghozzá összefogott módon. Jelenleg azt látjuk, hogy a tagállamok átültették az irányelvet. Nyilván ez a, a kötelezettségük egyik, kötelezett, egyik oldala, tehát a nemzeti törvényekbe bevették ezeket. Ezt 2016. decemberéig kellett megtenni. De az átültetés során már láttuk, hogy a tagállamok számára még mindig szükséges olyan rendelkezéseket hozni, amelyek konkrétan a gyerekeket védik. Nagyon sok fajta megoldását láttuk a gyámságnak, de az új irányelv jogi kötelezettséget ró a tagállamokra, tehát a gyerekek mellé gyámokat kell kirendelni. Aztán a rendelkezések nem voltak egészen világosak a, a, annak meghatározásában, hogy a gyermek, meddig gyermek egy gyermek. Tehát meddig kiskorúak. Mert hogyha kiskorúak, akkor tényleg gyerekként kell őket kezelni. Aztán hiányzik olyan rendelkezés is, amely az áldozatok kártérítésével foglalkozik, hiszen joguk van kárpótlást kérni, kártérítést kérni. Több információra van szükségünk az áldozatok büntetlenthetősége szempontjából. Ugyanis egyre inkább olyan fajta emberkereskedelmet is látunk, amikor bűncselekmények céljából kereskednek a, elsősorban gyerekeket, például kábítószer kereskedelemre, vagy pedig tulajdon elleni bűncselekmények során ezeket az embereket kényszerítik arra, hogy ezeket a bűncselekményeket elvégezzék. Tehát nem őket kellene becsukni a végén, hanem az emberkereskedőket. Tehát e, ilyen szempontból sokkal több munkára van szükség. Azt is látjuk, hogy az irányelvnek az az érdekes rendelkezése, amely a az emberkereskedelemben áldozat család, áldozatok családjának is segítséget nyújt. Itt most nem akarunk külön országokra rámutatni, ez nem a célja volt ennek a jelentésnek, hanem egyszerűen csak az átültetési jelentésnek az eredményeit próbáljuk értelmezni. És nyilvánvaló, hogyha szükséges, hogy azon esetekben, amikor a bizottság e, úgy, dönti, hogy, úgy dönt, hogy az EU törvényeknek e, e, a kockázatáról van szó, akkor mi megvizsgáljuk ezeknek a törvényeknek az alkalmazását. Aztán a szervkereskedelem egy új trend, egyre inkább jelentik az ilyenfajta esetéket. Nincsenek statisztikai adatok jelenleg, és rá hangsúlyozni szeretném, hogy én itt statisztikai adatokat, nem becsléseket, vagy pedig felturbozott számokat próbálok önöknek beadni, hanem azokat, amelyeket a tagállamok jelentettek. És ezzel kapcsolatban van egy probléma, és pedig amire rámutatott a görög kolléga is, hogy ezek az adatok nem tudják teljesen lefedni ezt a jelenséget. Hagyjuk, halljuk ezektől az ügynökségektől, hogy a, a hát a, a határokon a helyzet rosszabbodott, és a gyerekek számára különösen nem mindig lehetséges ezeket hivatalos migrációs vagy pedig bűncselekmény adatokkal igazolni. Fontos persze, hogy legyenek számok, és tájékoztassuk a kollégákat, de fontos, fontos azt tudni, hogy fontos együttműködni a tagállamokkal, amikor az adatokat gyűjtjük akkor is, és az Eurostattal. De de mindig ugyanaz a jogi felelősségünk, bármelyik áldozatról is van szó. És tudom, hogy a szervkereskedelem és az emberkereskedelem bocsánat, tehát a szerv, szervek el ki szervek elmozdítását, kioperálását célzó emberkereskedelem, az nem ugyanaz, mint az emberkereskedelem, vagy a szervkereskedelem, tehát ezért nagyon fontosak a statisztikai adatok, hogy valóban azt tükrözzék, ami a valóságban történik. Aztán az illegális adopció, örökbefogadás vagy gyermekek eladására történő emberkereskedelem, az egy nagyon nagy ágazat, nem csak a gazdaság bizonyos ágazatában, hanem a különböző szakmákat illeten. Amikor a szervek szervkereskedelemről van szó, akkor eh, lehetetlen, hogy erről beszéljünk, anélkül, hogy a, az orvosokról is ö, eh, ö, eh, beszélnénk. Tehát ezért mondom, hogy, hogy átfogó segítségre van szükség, tehát egy multidisziplinális megszögelítésre, hiszen az ember, emberkereskedelem az nem csak a bűnöldöző szerveknek fontos, hanem egy rendőrségi, akkor gyermekvédelmi, hátárvédelmi kérdés, oktatási kérdés, tehát olyan kérdés, amely az orvos, gyakorló orvosokat, a szociális munkásokat is érinti. Tehát a társadalom minden rétegét és a kormányszerveket is. Épp ezért szeretnék rámutatni, hogy a tagállamoknak jogi kötelezettségük van, hogy bárki, aki emberkereskedelem áldozatával lép kapcsolatba, azt megfelelően képezzük. Tehát képezzük ki arra, hogy milyen mutatói vannak ennek a cselekménynek. És hallottuk már a koordinátorról, hogy, hogy ők kint az utcákon is járnak. Ezen kívül biztosítani kell azt, hogy, tehát mi azt mondjuk, hogy van egy érdekes keret, ami jogokat biztosít az áldozatoknak. De hogyha ezeket az embereket nem ismerik fel és el, mint áldozatokat, akkor nem tudunk célt érni. Nagyon sokszor azt mondják, hogy nincs idő, nem, nincsenek megfelelő körülmények, nagyon, nagyon fontos, hogy bizalom épüljön ki az áldozatokkal, azért, hogy ki tudják őket emelni ebből az emberkereskedelmi keretből, és hogy megfelelő eljárásokat tudjanak velük lefolytatni. 2015-re szeretnék visszatérni, amikor kiadtuk az első EU jelentést az emberkereskedelem áldozatainak azonosításáról a menekült ügyi eh, eljárások során. És azt láttuk, hogy a legtöbb tagállam látják ezeket a kapcsolatokat, tehát hogy a ügyben emberkereskedelem áldozataival is találkozunk, de néha ez a ügyi rendszer nem kommunikál a másik rendszerrel, és ezért ez a nemzeti kormányokra még nagyobb terhet tesz a vállaikra, mert akkor ezeknek az áldozatoknak nem keresnek megfelelő szállást, nagyon sokszor veszélynek vannak kitéve, és nem érik el azokat a szolgálatokat, amelyekre szükségük van. Tehát ne felejtsük el, hogy ezek az emberek nem csak ha már az EU határain belül kerültek, azok már mielőtt ideértek volna, rengeteg fajta sérelmet szenvedtek. A statisztikai adatok szerint 65%-a az EU-n belüli áldozatoknak azok EU-s állampolgárok. Tehát nem csak a határokon kívülről jönnek ezek az áldozatok, hanem a saját tagállamainkból. Ezt ne felejtsük el mert mielőtt elkezdődött volna a menekült válság, azelőtt is volt már ilyen emberkereskedelem, és utána is folytatódott. Ugyanis ezek a hatalmas áramlatok sokkal könnyebben áldozátá teszik ezeket az embereket az emberkereskedelem áldozataikán. És most, mivel a nemzeti parlamentek kell tárgyalunk. Fontos megjegyzni, hogy a fogalmi világosság nagyon fontos, ezt a koordinátor is kiemelte. Tehát a különböző jelenségekről van szó, amelyek nem ugyanolyan bűncselekményeket fednek le, tehát a menekültek és az emberkereskedelem áldozatai, azok különböző atrocitásoknak voltak kitéve, de az emberkereskedelem az a személy elleni bűncselekmény. Ehhez nincsen szükség, hogy a nemzetközi határokat átlépjék, e, ugyanabban az országban is történhet, de hogyha egyszer átlépték a határt, akkor is folytatódhat tovább. Épp ezért nagyon fontos ezt hangsúlyozni, mert különben nem tudjuk megvédeni ezeket az embereket, akiknek szüksége van e, e, különböző kötelezettségek vannak a tagállamokban, és, és épp ezért kell különbséget tenni az emberkereskedelem és a, a, a csempészet között. Nem könnyű ezt megtenni, de szeretnénk rámutatni. Köszönöm szépen. Remélem, hogy ez világosá teszi ezt a kérdést. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük ezt az utóbbi megjegyzést, tehát az emberkereskedelem, hogy mi az emberkereskedelem és mi nem. Ez nagyon fontos az Európai Parlament döntései szempontjából is. Önnek van kérdése? Szeretnék csak, szeretnék világosan látni. Mintha úgy hallottam volna, hogy az Európai Unió kötelezően kijelöl gyámot a mindegyik államban. Én ezt eddig nem tudtam. Ezt kérem megmagyarázná? Igen, az emberkereskedelem irányelve egy jogi kötelezettséget ró a tagállamokra, hogy rójanak ki, egy, tehát jelöljenek ki az emberkereskedelem áldozatai mellé. Ez az emberkereskedelemmel foglalkozó irányelv, de azok a gyerekek, amelyek nem ennek az áldozatai, azok nem ennek az irányelvnek a hatája alá tartoznak. Vannak EU-s más eszközök, amelyek foglalkoznak a gyámmal, de ez az irányelv világosan kifejezi, hogy ki kell jelölni egy jogi gyámot. Épp ezért az alapjogi ügynökséggel együtt kiadtunk gyakorlati útmutatót, és olyan eszközöket és elveket bocsátottuk rendelkezésre, a, amely az áldozatok számára nemzeti gyámságokat hoz létre. De nyilvánvalóan vannak más eljárások is. Remélem, hogy ez világos volt. Igen, ez világosra tette ezt. Tehát, hogyha, hogyha az emberkereskedelem áldozatai számára ezt tessük, akkor az rövid lépést, lehet persze drága lépést jelent, hogyha azt mondjuk, hogy minden olyan kíséret nélküli migráns gyermek mellé ki kell jelölni egy gyámot. Hiszen tudjuk, hogy legalább tízezer ezen gyerekekből eltűnt de ezekről tudunk, többiről nem tudunk, tehát e- ezen felül még rengeteg eltűnhettek. Tehát, hogyha van olyan személy, aki annak az a feladata, hogy tudja, hogy ezek a gyerekek hol vannak, és, és ők képviselik ezeket a gyerekeket a hivatalos szervek előtt, akkor sokkal jobban segíthetünk ezeknek a gyerekeknek hiszen sok ezer azok közül, akik, akik eltűntek, azok valószínűleg az emberkereskedelem áldozatá váltak. Itt fontos azt megjegyezni, hogy én az EU gyermekkereskedelmi koordinátor nevében beszélek, és nyilvánvalóan mi ilyen kísérlet nélküli gyerekekről beszélünk, és nem az emberkereskedelem áldozatairól. De amikor az általános normákról beszélünk, akkor a bizottság nyilvánvalóan azt segíti elő, hogy a nemzetközi normákhoz ragaszkodjunk, és most dolgozunk ki egy közleményt, amely minden gyermek védelméről fog szólni a migráció során. És a gyámság az egyik olyan kérdés, amely ebben a közleményben is ben szerepelni fog. Tudom, az, hogy azon gyerekek, amelyek a menekült ügy keretein voltak, azokról is szó van. De az új közlemény valószínűleg több iránymutatást mutat ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor a köz, kézikönyv nyilván sok más gyermek kategóriára is használható. Tehát szélesebb körben használható, nem csak az emberkereskedelem áldozataival, hiszen ez volt a célja is az egésznek. Ez az összes EU nyelven rendelkezésre áll, tehát ez elérhető nemzeti szinten is, és a mi websájtunkon is megtalálhatják. Nagyon-nagyon köszönöm, ez sokat segít. Hát végül csak annyit mondhatnék, hogy ha tízez ember gyerek eltűnik, akkor, akkor nyilvánvalóan az emberkereskedelem keretei alá, égisze alá kell, hogy tartozzanak. Köszönöm. Nos, ez az oka azért, hogy a Schengeni információs rendszerben e, ezt az új operatív e, eszközt bevezetjük, ahol e, egy riasztást vehetnek be ebbe egy gyerekről, hogyha hiányzik, hogyha nem kísérik, vagy hogyha emberkereskedelem áldozata. Reméljük, hogy ezt használni fogják a tagállamok, és és akkor az elkövetkező években adatok is lesznek ezzel kapcsolatban. Problem. Valóban, ez egy nagyon összetett probléma. A hiányzó gyermekek kérdése, hogy ők átjutottak egy másik országba, pontosan hova lettek, nem tudhatjuk róluk, hogy hol vannak. Lehet, hogy családokba éleszkedtek, vagy pedig jóval nagyobb problémánk van az emberkereskedelemmel. Egyelőre ez egyáltalán nem tiszta téma. Ismerjük az Európa számait, de nincsen konkrét, valódi tény a kezünkben, amelyel meg kimutathatnánk, hogy egy ember itt van vagy ott van, áldozata vagy nem áldozat, ez az egyik legnagyobb probléma. Ezért nagyon sok mindent el kell követnünk a gyermekek támogatására, különös intézkedésekre van szükség a gyermekek védelme érdekében. A vitáink során a legtöbbször erről beszélünk, de tény, hogy ezt ezen a területen közös megközelítésre van szükség az összes jogi rendszerben. Az Európai Uniós egész, menekültügyi rendszerben is, minden ilyen rendszerben egyedi különleges intézkedésekre van szükségünk a gyerekekre vonatkozóan. És ehhez egy közös úton kell elérnünk. Számomra ez kiemelt fontosságú gondolat. A másik fontos dolog pedig az volt, hogy az adatokat is említenünk kell. Egyszerűen nem rendelkezünk elég információval. Ezért fontos az, hogy minden tagállamtól megkapjuk a lehető legtöbb információt és adatot. Kolléganőm is beszélt erről. Ezemellett olyan kérdés, Ez tehát szintén egy kiemelt fontosságú problémakörnek eh, találjuk. Köszönjük szépen, hogy beszámolt nekünk erről a témáról, köszönjük a hozzászólásokat, köszönjük a előadást. Nagyon fontos volt számunkra, a következő hónapokban is visszatérünk még erre a kérdéskörre, saját jogi keretrendszerünkön belül is. Most pedig, ha jól tudom, Csupán a workshop eredményeit kell majd bemutatnom a végső plenáris ülésen. Ez az én feladatom lesz. Önök pedig most pár üres percet kaptak, ami azt jelenti, hogy szünetet jelentek be. 3 óra 45-ig tart a szünetünk, 3 4 kor találkozunk tehát újból. Addig nyugodtan elmehetnek, kiadnak egy jó kávét, de ne felejtjék, 3 4 kor újból találkozunk itt az ülésteremben.